megszakított ülésszakot most uh, újra felvetnek. Nyilvánítom a január 17-én elfogadott szövegekről a jegyzőkönyv rendelkezésre el. Nézzük most az elnök közleményeit.